megjegyzése a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Amennyiben nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhettem a, a Szeseli Parlament külügybizottságának négy tagú küldöttségét, akiket Waven William úr elnökként vezet. Az Európai Parlamentben belátogattak ezen a héten. Azért vannak itt ezen a héten az Európai Parlamentben, hogy a parlamenti demokráciáért iroda által szervezett tanulmányúton vegyenek részt. Nagyon reméljük, kedves barátaim, hogy hasznos és, és élménydús lesz ez az egy hét, és Alen Kadek kollega jelentését is figyelmel követik majd, amely az EU-Szessel halászati partnerségi megállapodás témájában készül, amelyről egyébként a holnapi nap során fogunk szavazni. Kérem, hogy ha legközelebb ellátogatnak ide, hozzanak egy kis napsütést is ide az esős Brüsszelbe.